A multimodális integrált jegyárusítás Európában. Öné a szó. Elnök asszony, biztos asszony! Weimarból Lisszabonig eh, nem túl egyszerű eljutni az utazási szokások meglehetősen eltérek. Van, aki gyorsan szeret utazni, más fenntartható módon szeret utazni, a turisták pedig elsősorban a látványosságokat keresik. És a az útvonaltervezési, illetve a jegyárusítási rendszerek nem nagyon teszik lehetővé az egyszerű utas, utazás, még akár egy adott tagállamon belül is. És éppen ezért a polgárok nagyon gyakran saját autójukba ülnek, ahelyett, hogy alternatív móduszokat keresnének. A multimodális utazás és a zökkenőmentes ajtótól ajtóig történő utazás egy integrált jegyrendszert feltételezne. Konkrét követelményeket fogalmazunk meg a jelentésben annak érdekében, hogy a multimodális utastájékoztatás, menetrendszer, menet, útvonaltervezés és jegyvásárlás lehetővé váljon, illetve az ezelőtt álló akadályok megszönjenek, és a különböző csatlakozások is minél könnyebben megszervezhetők legyenek nagyon fontos lenne az általános átfogó tájékoztatás, mint első lépés, és fontos különösen a fogyatékossággal élők vagy a mozgásukban korlátozottak megfelelő tájékoztatása. Egészen az otthontól a célállomásig kellene biztosítani az integrált rendszereket a nemzeti tájékoztatási rendszereket nemzetközi, illetve európai hálózatokkal kéne fejleszteni. Nyilvánvalóan megfelelő definícióra van szükség a multimodális utazás tekintetében, ez egyelőre nem létezik, és a különböző szállítók esetében felmerülő bizonytalanságok sem teszik vonzóvá az alternatív utazási módozatokat és ez tovább nehezíti az utak terhelés, terheltségét, a dugókat, illetve nem teszi megfelelően hatékonyá az idegenforgalmat az Európában. Éppen ezért a bizottságnak keretfeltételeket kell kidolgoznia, különösen ami az utas tájékoztatást illeti. Ami pedig a jegykiállítással kapcsolatos szempontokat illeti, megfelelő megoldásokra van itt is szükség. 2000 20-ig egyelőre nem látható konkrét előrelépések, úgyhogy mindenféleképpen itt jogszabályalkotásra van szükség. Az utasoknak megfelelő információhoz kell tudniuk hozzá, férniük az esetleges zavarokról vagy akadályokról. Na, nyilvánvalóan ennek kapcsán az adatvédelemről is gondoskodni kell. Végezetül pedig szeretnék az árnyék jelentéstevőknek is köszönetet mondani, ugyanis minden frakcióra kiterjedően általános támogatást élvezett az anyag. Az ágazat képviselőinek és a bizottságnak ajánljuk ezt az anyagot, hogy ezeket a rendszereket útjára indítsa, és még egyszer köszönet az összes kollégának, az asszisztenseimnek is. Merci, monsieur. Nous ouvrons le catch the eye. Köszönjük szépen. Frunzulitka úr következik. Madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos, hogy a tagállamokat felszólítsuk arra, hogy a menetrendeket osszák meg egymással, annak érdekében, hogy az intermodális jegykiállítási rendszer megvalósuljon a meglévő szinergiák alapján, és működjenek együtt annak érdekében, hogy a multimodális útvonaltervezést megvalósítsák ehhez hozzá kell járulni a bizottságnak is, és hogyha nincsen jelentős előrelépés 2020-ig az intermodális jegykiállítás területén, akkor újabb lépésekre lesz szükség, ugyanis a rendszereknek nyílt interfészeken kell alapulniuk annak érdekében, hogy a városi közlekedési adatok 2020-ig minden szolgáltató számára elérhetővé váljanak, illetve a fogyasztók számára is. Köszönöm szépen! Köszönöm, Maria Szór. Των ευρωπαϊκών μεταφορών θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τον επιβάτη. Az európai közlekedés javítását meg kell tenni, és ahogy a jelentés is mondja, a megbízható információk nyújtása ennek egy igen fontos eleme. A multimodális jegyárusítás pozitív hatással lenne a turizmusra, versenyképessé tenni azt. Az internetes foglalás és vásárlás lehetne egyszerűbb, és ezt használhatná mindenfajta személy, különösen az idősek. És szükség van speciális lehetőségekre is a fogyatékkal élők számára a foglalásoknak pedig hozzáférhetőnek kell lenniük az Európai Unió valamennyi nyelvén, és konkrétan gondolni kell a sok gyermekes családokra is. Ezen kívül figyelembe kell venni a csomag, az utazási csomagokat is. Köszönöm. Egyébként, monsieur. Parancsoljon. Uh, E, potovana povjerenice bulc e, potovana predsjednice potovani kolege najprije bih se zahvalio gospodinu Köszönöm, Bulc kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani úrnak, a kitűnő együttműködésért a jelentés megfogalmazásában, megszövegezésében, és azt gondolom, hogy három pont van, amelyet a tagállamoknak, illetve a bizottságnak figyelembe kell vennie. Modern informatikai technológiára van szükség, ami rendelkezésre áll, és gyors, egyszerű foglalási, illetve jegykiállítási rendszert kell megvalósítani, amelyek kiegészítik egymást az informatikai innováción keresztül új munkahelyeket teremthetünk, illetve energiaköltségek tekintetében is megtakarításokat érhetünk el, így a közlekedés megfizethetőbb lesz, és hozzájárul a éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinknek. A harmadik pedig, hogy a polgároknak egyetlen jegyhez legyen jogunk. Köszönöm szépen, Ánad úr! Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentéstevő a jelentésében emlti hogy az egyének általában az autójuk mellett uh, szavaznak, és abban utaznak. De én uh, egy five forty perces út alap, alatt érek el a munkahelyem, illetve az otthonomtól a munkahelyemre, ami több órát venne igénybe köz tömegközlekedési eszközzel. Tehát nagyon gyakran az autó a vonzó megoldás, és itt nem lehet a mézes madzag és fulkosbot elvét alkalmazni. És itt, ha olyanokra gondolunk, akik a határokon át, szárazföldi határokon át mondjuk közlekednek, sokkal könnyebben megvalósítható, mint egy sziget ország esetében, ahol is a harmonizációs költségek meglehetősen nagy valószínűséggel meghaladnák az Egyesült Királyság esetében a, az előnyöket. Madame le Président. Jakabcsics úr. Povérenice, Köszönöm szépen. Biztos asszony, tudom, hogy az ön feladata nem könnyű, ezért nagyon köszönöm, hogy itt van, ilyen késő este. Ez garantálja számunkra azt, hogy az Európai Bizottság megpróbálja ezt a rendszert megvalósítani, a multimodális integrált jegykiállítási rendszer megvalósítását. Az idegenforgalomról szeretnék szólni, ugyanis ez nagyon sok tagállam szempontjából alapvető fontosságú ágazat, főként Dél-Európában. És e tekintetben, ha jó munkát végzünk, azt hiszem, hogy az idegenforgalom Európában még ennél is versenyképesebb lehet. Ezért tisztességes hozzáállásra van szükség, például a jegyárakhoz. Ez sokkal egyszerűbb ma már az internetnek köszönhetően. A tömegközlekedést is bele kell venni ebbe a történetbe, és szeretném, hogyha a helyes gyakorlatokat is kicserélnék. És Budön Megadom a szót a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! A bizottság szeretne megköszönni Koch úrnak és a Transzakbizottság tagjainak a kiváló jelentést, amely kiemeli, hogy mennyire fontos a multimodális utazási információ szolgáltatás az összes uniós polgár számára. Teljes mértékben osztjuk a jelentés hangsúlyait is, ugyanis azok egybe csengenek a digitális egységes piac napirendjével, amelyet a bizottság is elő kíván mozdítani. Az európai szállítási szakpolitikában a fontos célkitűzések közé tartozik a biztonság fokozása, illetve az utazásnak a munkahelyteremtés és a növekedés szolgáltába való állítása. És különösen a városi mobilitás tekintetében fontos ez. Az átfogóbb multimodális utazási információ megkívánja a jobb integrációt és a forgalmi zavarok jobb kezelését. Ennek révén a teljes hálózatkezelésben hatékonyabb működést lehetne elérni. Kulcsfontosságú, a mögöttes kérdések megoldása, ugyanis ezt teszi lehetővé, hogy a végfelhasználó pontos információkat kapjon. A marketing és fejlesztés előmozdítása érdekében a bizottság már több kezdeményezést is indított. Az emberek által az embereknek nyújtott piac jó információforrás a több különböző szállítási módozatról, és ez nem korlátozódik egyetlen földrajzi helyzetre sem. A tisztességtelen verseny legapróbb jelére is reagálni kell. A közútra vonatkozó információk köz- és magánszereplő között történő megosztása már több tagállamban megtörtént, de ahogy arra önök is rámutattak, ezen kívül hozzáférhető és jó minőségű multimodális információra van szükség. Ebből a multimodális és a jó minőségű is hibázik jelenleg. A több módozaton átnyúló információ az egyik legfontosabb elem. Az informatikai irányelv lehetővé teszi a bizottság számára, hogy az adatokhoz való egyenlő és méltányos hozzáférés megvalósuljon. Ez egy sarokköve a jobb szolgáltatások keretének kialakításához, illetve megteremti az egyenlő feltételeket a szolgáltatók között. A bizottság üdvözli azokat az intézkedéseket, amelyek a jegyárusítási rendszerek összekapcsolását és határon átnyúló mi voltát támogatják. A piaci lehetőségek megosztása és a szolgáltatás kezelés javítása például a tömegközlekedés esetében az intelligens jegykezelés, illetve a teljes szolgáltatási modell a vasút esetében. A parlament értékelése szerint az információigénylést az összes utas igényeihez kellene igazítani, ideértve a korlátozottan mozgásképes utasokat is. Ezen kívül méltányos és diszkriminációmentes piaci hozzáféréshez van szükség, és egyértelműen le kell írni a fogyasztók jogait az adatvédelem, fogyasztóvédelem és magánéletvédelme területén is. Ez mind hozzájárul a jobb szolgáltatáshoz. Végül pedig a multimodális kontextusban az utasjogok, a bizottság jelenleg is foglalkozik ezzel a témával, az egyes lehetőségek hatásvizsgálata zajlik. Szeretnénk elérni, hogy az összes utas egy, egyként részesülhessen a jogaiból. Köszönjük!